Colleghi, diamo inizio ai lavori. Kedves kollégák, elkezdjük a munkát, akár név szerint is szalíthatnám önöket, annyira kevesen vagyunk. Megnyitom az ülésnek azon szakaszát, amelyben az euró-mediterrán térséggel fogunk foglalkozni. Vincent Payan kollégának a kezdeményezéséről fogunk beszélni ezzel kapcsolatosan. Ez júniusban történik majd a megszavazás, a második államfő és kormányfő csúcson, eh, amelyik Barcelonában lesz majd június 7-én. Az első fázisban az a neve, hogy Unió és a mediterrán térség értékelés és kilátások, tehát az EU mediterrán térségben végrehajtanó Európai Uniós intézkedéseket foglalja össze ez a e, folyamat, ez a program. Nem is kell rámutatni arra, hogy mennyire összefonodik az Európa, e, Európa és a mediterrán térség történelme múltja és ezért össze vagyunk kötve az a cél, hogy elérünk egy olyan békés, gazdaságilag élénk térséget, amely garantálja a térségben a békét és a fejlődést. Szükséges tehát egy pragmatikus megközelítés annak érdekében, hogy a felmerülő különböző eh, felvetéseket, problémákat le tudjunk győzni. Emiatt Pejan képviselő úr arra gondolt, hogy bizonyos kérdésekre kell koncentrálni. Az első az intézményi kérdések, a másik a projektek anyagi háttere meghívtuk Mezzádeki urat, aki ezzel akar ma, aki ezzel foglalkozik. Nem lehet jelen most ő, de biztosított engem arról, hogy a jövőben mindenképpen majd megjelenik a bizottságunk előtt. Tehát ezért a spanyol, francia és egyiptomi elnökségeket, mivel hogy most Beirutban van egy ülés, nem tudtak elküldeni az Euromitizen térségből eh, senkit. Ami a beruházásokat és befektetéseket illeti, két nagy hírű, nagy nevű személy van jelen, aki elfogadta a meghívásukon. Philip Fontainebleau Gurtin úrról van szó, aki az Európai Befektetési Bank alelnöke, és Richard Weber úr, aki az Europe Ed eh, főigazgatója. Szeretném üdvözölni tehát körünkben a két meghívót, vendégünket, és köszönöm, hogy megjelentek, és arra kérem őket, hogy az eh, előadásaik ne eh, legyen hosszabb 15 percnél. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr, a meghívást. Köszönöm szépen az előadónak is, hogy javasolta mindezt. Nagyon jó kérdésről van szó, mert 2010-ben az Európai Befektetési Bank örömmel jött el az Európai Parlamentbe, hogy elmondja, hogy milyen E, akciókat hajt végre. E, az egyik kollégám, Michel szűz egy másik teremben bemutatja azokat a befektetéseket, amelyeket a e, szolidaritási akciókon keresztül mutatjuk be, és ez ad egy keretet azoknak a munkáknak, amelyeket elvégzünk az Európanyon kívül. És tudjuk, hogy az Európa mediterrán, a mediterrán térség egy prioritásos térség számunkra. Az utóbbi hét év során az EBB befektetései, amely az Euromediterrán beruházás és partnerségi eszközön keresztül több mint 10 milliárd eurós befektetéseket eh, hajtott végre, és emiatt a legelső fejlesztési bank, amelyik a legnagyobb összeget fektette be a földközi tenger térségében 2009-ben. 2009-es adatokat fogok majd említeni ezen a héten egy sajtótájékoztatón. Annyit előre bocsájtanám, hogy 1,6 milliárd eurós beruházásokat irányoztunk elő a kilenc földközi tengeri ország számára. Ez egy óriási szám, egy óriási összeg. Hogy van az, hogyan tud az EBB hozzájárulni az földközi tenger térségéhez, és banki szakemberként az is jó kérdés, hogy meggondoljuk azt, hogy intézményi szinten hogyan tud hozzájárulni ez a folyamathoz. Először is meg kell nézni, hogy melyik a szektoriális szakágai prioritások. Említettem már, hogy 1,6 milliárd eurót fektettünk be a térségben, ennek a 80 százaléka az euró-mediterrán prioritása között van. Akkor is, hogyha nagyon fiatal eszközről van szó, ezt már eleve úgy hoztuk létre, hogy választ adjunk az adott prioritásoknak. A pénzügyi koordinát már eh, még zajlik a három, a hat prioritásos területen, az Európai Bizottsággal együtt megpróbáljuk koordinálni ezeket a munkákat. Például az első téma a mediterrán térség környezetvédelmi tervei. A másik és harmadik, a második téma a napenergia felhasználás, és a harmadik téma a föld és tengeri autópályák létrehozása a földközi tengerben. Ez a három prioritás, ezekre majd visszatérhetünk, hogyha gondolják részletesebben a későbbiekben. Mi megpróbáljuk ezekkel kapcsolatosan létrehozni a legtöbb pénzügyi eszközt, amelyik eh, lehetővé teszi ezeket a fejlesztéseket, garanciavállalásokat, kölcsönöket, de ugyanakkor a kis és középvállalatoknak a finanszírozása különböző befektetési alapokon keresztül megpróbáljuk a, mm, a PPP-ket is eh, fejleszteni a térségben aztán az olasz-spanyol kezdeményezést is támogatjuk, amelyik segíti a KKV-kat. Április közepén elindul az a tanulmány, amelyik ö, felméri azt, hogy milyen igények vannak a KKV-k részéről finanszírozási téren az adott térségben annak érdekében, hogy megnézzük, hogy az érintett országokban milyen igények vannak, tehát áprilisban meg fogjuk nézni, hogy mit tudunk tenni ezen a téren. Akik ismerik a földközi tenger térségét, azok tudják, hogy lehetnek itt meglepetések. Például az elmúlt december 23-án Ramallában elindítottam azt a projektet, amelyik a telekommunikációkat, szoftvereket és új technológiákat érinti, ezek olyan KKV-k, amelyek Ramallában fejlődnek, és óriási lépéseket tesznek előre, és nagyon innovatív termékeket hoznak létre. Egy hetedik konferenciát hoztunk, szervezünk március közepére az Euromediterrán beruházás és partnerségi eszköznek, és meg fogjuk mutatni, hogy mit csinálunk Franciaországban és a többi Európai Uniós országban, amelyből profitálhat az földközi tenger térsége. Mindezt eh, mm, bizonyos mértékben korlátozott eh, pénzügyi eszközökkel végezzük, és felmerül a kérdés, hogy milyen módon tudjuk ezt a hátteret megerősíteni. A második kérdés tehát egy kicsit intézményi kérdés. A, a, az Euromediterrán beruházás és partnerségi eszköz az az eszköz, amit létrehoztunk, és 2000 óta megpróbál mindent megtenni annak érdekében, hogy forrásokat fordítasson ezekre a prioritásokra a jelenlegi jogi keret között. Megpróbálunk tehát mindent meg tenni annak érdekében, hogy ez egyfajta mediterrán, euromediterrán beruházási bankként működjék. És ezt mondtam már Tunisban is, tehát egy olyan bizottságot kell létrehozni, amelyik nagyjából ugyanúgy működne, mint egy eh, vezérkar, mint egy vezetőségi amely összefoglalja a Euromediterrán beruházás és partnerségi eszköz befektetőinek a képviselői, tehát egy fajta igazgatósági tanácsként működne, és ezzel részt fognak venni majd különböző állam kormányfők egyéb pénzügyi intézményekkel működünk együtt, Például 9. október, október 9-én Marseille-ben egy olyan struktúrát hoztunk létre, amely révén a Világbank, az Európai Beruházás Befektetési Bank, annak érdekében, hogy a közigazgatási politikákat fejlesz annak érdekében, hogy versenyképessé tegyék a közlekedés, a szállítást és más egyéb prioritást élvező témák és ágazatok. azon vagyunk, hogy ezeket a e, tapasztalatokat megszerezzük, és minél e, jobban előre vigyük a jövőben, és kihasználjuk, és tapasztalatokat szerezzünk ezekből, az, ezekből a ez, kezdeményezésekből. 2010-től kezdődően különböző jelentések alapján, és az önök tehetnek majd javaslatokat, és ezeket majd fel fogjuk használni. Értesítem, tájékoztatom önöket arról, hogy Nikolás Sárközi kezdeményezésére egy olyan bizottságot hoztak létre, amelyeknek jó magam is részvevő vagyok személyes címen. Annak kértek amelyik eh, tanulmányokat, illetve felméri azt, hogy eh, milyen lehetőségek vannak arra, hogy létrehozzunk egy euró-mediterrán befektetési bankot. Hamarosan lesz még egy ülés ennek a bizottságnak. A június 7-i eh, ülés, amelyet elnök úr megemlített, addigra kell tehát egy javaslatot előkészíteni ennek a szakbizottságnak. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm, mondja az elnök. Weber úr, önné a szó, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr, képviselő urak, előadó asszony. Köszönöm szépen, hogy meghívtak erre. Nagyon érdekes eh, erre. Én folytatom mindazt, amit a eh, Fontainebleau úr mondott, ami a befektetéseket illeti. Intézményi megközelítés a finanszírozások kérdésevel fogok eh, beszélni. tudjuk nagyon jól, hogy az euromediterrán stratégia, ezek a programok nagyon összetettek, eh, nagyon, eh, nagy, eh, nagyon messzire nyúló összefonodások vannak. Természetesen mindezt a barcelonai folyamat indult el 95-ben, aztán ezt a barcelonai folyamatnak a gondolatát továbbfejlesztettük. 2005-ben történt egy óriási fellendítés ezen a mm, projekten. Aztán elkezdtük elmélyíteni ezt a munkát. Az Ákit eh, tovább vittük, regionális megközelítést alkalmaztunk országról országra, mindenki megválaszthatja, hogy milyen sebességgel hajtja végre ezeket a folyamatokat, és akkor meg íme itt van az Unió a mediterrán térségért. Nos, ez nem olyan dolog, amit ugyan semmiből hoztunk létre, hanem egy folyamatnak a része, amelyik egyszer csak ilyen formát öltött az előzmények következtében. Tehát eh, az eh, Unió Mediterrán térségért 44 országot érint. Ez nagyon fontos kérdés. Látjuk, hogy ezek nagyon fontos eszközök tehát, mert nagyon sok embert, nagyon sok országot érintenek, olyan országokról van szó, amelyek érintettek az Unió mediterrán térséget. Vannak olyan, amelyek csatlakoztak, vannak olyanok, amelyek előcsatlakozási folyamatban vannak az Európai Unióhoz, a, a Balkán térségre gondolok itt. Vannak más országok, amelyek partnerségi politikáknak van vesznek részt, de nagyon sokan vannak, tehát olyan országok, és különböző jellegű országok a, az Unió mediterrán térségben, Nos, az Unió a mediterrán térséget, tehát, mint látjuk, összetettebb és szélesebb körű, mint a partnerségi, mint egy bármelyik partnerségi program. A pénzügyi eszközöket illetően azt láthatjuk, hogy egy igazi komplementaritás kiegészítik egymás ezek az eszközök, az Unió térségért eh, prioritásai, ezeket ott találjuk a különböző eh, partnerségi programokban is, tehát kiegészítik ezek egymást, nincs redundancia, és ezek nagyon jól tudnak együttműködni párhuzamosan egyértelmű, hogy pénzügyi szinten a, par, a, a szomszédsági eh, háttér az, amelyik lehetővé teszi ezeket a pénzügyi finanszírozásokat. Ami az európai eh, költségvetést illeti, önök tudják, hogy 12 milliárdos keret van erre a célra, ebből a 12-ből 8 milliárd az, amely a földközi tenger országaira fordítható. és a finanszírozási eszközöknek egy része például az előcsatlakozási programokból jöhet, Ezek az országok tehát, amelyek előcsatlakozási folyamatban vannak, ők abból a forrásból is szerezhetnek eszközöket, és más forrásokból is, mint ahogy önök is tudják, mint ahogy láttok más különböző egyéb finanszírozási programokon belül. A jó szomszédsági politikák keretében látjuk, hogy milyen folyamatokat eh, voltak a múltban. Nos, a pénzügyi eszközök ezzel kapcsolatosan léteznek, megvannak. Mm, nem elégségesek ugyanakkor, mert óriási eh, kihívások előtt vagyunk, óriási eh, problémák vannak a földközi tenger déli és keleti eh, partjainál, nem kell szakembernek lenni ahhoz, hogy lássuk, hogy az infrastruktúra hiánya például óriási, problémák megvannak, ezeket azonosítottunk. Például a környezetvédelmi, energetikai kérdésekben nagyon sok kihívás van, nagyon sok hiány van, meg kell találni azok az eszközöket, amelyek, lehet, amelyek szükségesek ahhoz, hogy, fokon, hogy fokuszáljunk ezekre a problémákra, megadjuk a megfelelő eszközöket, és biztosítjuk a finanszírozást. Az Unió Mediterrán térsége titkársága ki fogja dolgozni a megfelelő feltételeket, esetleg ezeket be fogja mutatni majd júniusban, egyfajta, egy egyfajta irányított toronyszerűen fog működni, és eh, monitorozni fogja mindazokat az akciókat, befektetéseket, amelyek szükségeseket. Most jelenleg konkrét projektekre eh, van eh, szükség az Unió a mediterrán térségért keretében, európai források fognak felhasználni, bilaterális forrásokat szintén fognak használni ugyanakkor be kell vonni a magánszektort is, a PPP-n keresztül, a kollégám erre rá is mutatott az imént, hmm, egyértelmű, hogy óriási összegeket kell hmm, megmozgatni, szükséges tehát bevonni a magánszektort, megfelelő elkötelezettséget kell mutatni, a, a közszférából, annak érdekében, hogy a megfelelő garanciákat megadjuk, hogy ezek a projektek igenis komolyan gondolja mindenki. A befektetési bankokra van szükség, ez lehet eh, az EBB is, de más befektetési bankok is, mint például a francia befektetési bank, vagy a spanyol együttműködési bank, mindenfajta olyan bankra szükségünk van, amelyik támogathatja ezeket a célkitűzéseket. Hogyan gondolhatjuk az, hogy ezekre a problémákra a megoldást megtaláljuk. Nos, az első szakaszt azt elmondtam, hogy létrehozzunk egy titkárságot megfelelő szakértelemmel, megfelelő anyagi háttérrel, másodszorban megadni a megfelelő politikai hátteret annak a titkárságnak, hogy megfelelő súlyjal tudjon működni, és amikor ezek a pénzügyi tervek elkezdenek működni, egyre nagyobb szükség lesz erre a politikai háttérre, és aztán szükség van arra, hogy meglegyenek a megfelelő pénzügyi források, központi, nemzeti, illetve magán szektorból is. Nos, elég későn indítottuk el ezt a programot, ugyanakkor most dolgozunk azon, hogy minél előbb elinduljon a tényleges munka, előkészítésen túl vagyunk, úgy gondolom, hogy igen, valóban nehéz, nehézkesen indult el ez a munka, de most azt tapasztalom, hogy mivel hogy a szomszédsági politikákkal foglalkozunk, a partnerség az elindult, a keleti partnerségi programok elindultak. Egy kicsit későn is indultak el, de már elindultak. És eh, szükség van arra, hogy minden fél, amelyik az Unió Mediterrán térségért eh, benne van, azok eh, nézenek körül, és nézzék meg, hogy mit tehetnek annak érdekében, hogy megfelelően kiegyensúlyozott a cselekedeteket hajtsunk végre, mert azt tapasztaljuk, hogy keleten a fejlődés sokkal gyorsabb, mint a déli térségben, annak ellenére, hogy keleten nagyon sok probléma van, jól ismerjük ezeket a problémákat, és igen súlyos problémákról van szó. Ezen, ennek ellenére ott egyre nagyobb sebességre kapcsoltak, mint a déli térségben. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Weber úr, köszönöm, mondja az elnök úr. Az első hozzászóló, Péjan úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm Fontén úrnak és Weber úrnak, hogy elfogadtak a meghívásunkat. Köszönöm szépen, hogy ilyen elkötelezetten dolgoznak ebben a témában, és ilyen világosan kifejtették az álláspontjukat. Az Európai Parlament álláspontja az, hogy nyomást gyakoroljon a regionális fejlődésre, hogy Európa déli irányban fejlődjön, hogy létrehozzon egy gazdasági térséget, amelyik fejlődik, amelyik virágzik. tudjuk, hogy önöket leginkább az intézményi kérdések foglalkoztatják jelenleg, ugyanakkor eh, látjuk, hogy az Unió mediterrán térségért nem jött létre könnyen, de ugyanakkor szilárd alapokra épült. A júniusi csúcs előkészítése során a parlament meg akarja adni az irányokat, az irányvonalakat, ugyanak akkor világosan ki akarja fejteni az, hogy politikailag támogatja ezek a fejlődést, és politikailag támogatja ezeknek a projekteknek a finanszírozását. Fontenvive úr rámutatott arra, hogy önök az első befektetők a földközi tenger térségében fel tudna vázolni azt, hogy milyen egyéb befektetők vannak a térségben. Tehát kik szerepelnek a térségben, az amerikaiak, az öböl térségi országok, és milyen arányban vannak jelen a térségben az Európai Unióhoz képest. Ön azt mondta, hogy ön koordinálja ezt a három prioritásos tervet, ön rámutatott ezekre az előadás során, Elmondaná, hogy ezek a projektek konkrétan milyen eh, fázisban vannak, milyen határidők vannak, milyen eh, pénzügyi eszközök állnak rendelkezésre. Harmadsorban a végén ön rámutatott, hogy eh, személyes címen van ön jelen. Sárkozi úr felkérésére az Euró-Mediterrán Banknál, de szeretnénk erről többet tudni. Szeretnénk tudni, hogy milyennek az Euró-Mediterrán Banknak a célja, milyen okok miatt van az, hogy nagyon sokan ellenzik ezt az Euró-Mediterrán Bankokat. Negyedik kérdés. Szeretném megkérni önt, hogy mutasson rá arra, hogy melyek azok a blokkoló, fékező tényezők, amelyek akadályozzák a, a munkák előrehaladását bizonyos befektetéseknél. Szeretném tudni, mi az önök véleménye, mint bankárok erről az ügyről. Weber úr, ön bizonyos dolgokat mondott, de hogyha a sorok között olvasom, akkor egy kicsit aggodom. A parlament érzése az, hogy a pénzügyi eszközök sajnos nem állnak megfelelő mértékben rendelkezésre. Az Európai Parlament véleménye az, hogy az európai pénzügyi eszközöket úgy kell biztosítani, hogy azok ne tegyenek át más eh, egyéb programok, ne vonjuk el ezeket más programoktól. Nos, a kérdés az, hogy milyen pénzügyi eszközök állnak rendelkezésre. Önök miként látják a 2014-es, 2020-as eh, pénzügyi időszaknak a forrásait? a főtitkárság létrehozásáról szólt. E, nagyon rossz üzenetnek e, tart azt, hogy most jelenleg csak azzal foglalkozunk, hogy milyen e, fizetés, milyen bért kap majd a, ennek a tanácsnak az igazgatója és a tagjai. Ön gondolja-e, hogy az a tíz millió euró, amit biztosítottak ennek a főtitkárságnak a működésére, az elégséges lesz-e? Mi a célja, mit szeretne majd csinálni, és milyen módon fog tudni hozzáférni további finanszírozásokhoz? Ön elmondta a, a múltat, a folyamatnak a történetét, és mi ezt osztjuk. Ön szerint milyen módon szerveződik majd a munka a főtitkárság, illetve a bizottság között. Ön miként látja mindezt a jövőre nézve? Köszönöm szépen előre is a válaszokat. Fonten Viv úr. Köszönöm szépen. Itt hallottunk néhány nagyon átfogó kérdést. Akkor elkezdeném a kérdések megválaszolását. Valószínűleg további elemek is hozzájárulnak. Tehát, hogy kifektet be az EU mellett a mediterrán térségbe, nem, a nem az Európai Befektetési Bank mellett, és így tovább. A következőket mondanám erről. A fő finanszírozási forrás abban található, hogy akik külföldön dolgoznak, hazaküldik a keresetük egy részét. A mediterrán térség lakói külföldön dolgoznak nagy számban, és hazaküldik a pénz egy részét. Ezt azonban általában felélik az otthon maradottak, és nem fektetik be. Tehát ez a befektetések egyik problémája. Még egy dolog, 2009-2010-ben is probléma lesz a külföldi közvetlen befektetések. Hogyha ezek is csökkennek, akkor ismét felmerül az a probléma, hogy a mediterrán térségben a növekedés is veszélybe kerül. Többször is hallottunk az öböl államokról és az Egyesült Államokról. Az öböz államok állandóan szóba kerülnek a viták során, azonban ez olyan pénz, amely főleg az ingatlan ágazatba folyik, tehát nem az innovatív, nem a termelő ágazatba, hanem a spekulatív ágazatba folyik. Ezen eszközök egy része az iszlám fejlesztési bankon keresztül jut be az országba. Itt megemlíthetők még az amerikaiak is. Az amerikaiak itt tesznek közvetlen befektetéseket, azonban ez nem sok közvetlen segítséget jelent. Ez pedig főleg nem a KKV-k támogatását jelenti, hanem más céluk van. A három prioritás összehangolásáról a következőket mondanám. Ezek az Európai Bizottság hatáskörébe tartoznak. A földközi tenger kitisztítása a következő témám. Tudjuk, hol vannak a leglényegesebb témák. Nagyon fontos kikötőkbe befektetni, a kikötőket a környezetvédelmi normák szerint kialakítani, illetve átalakítani. Ez vonatkozik a földközi tenger északi részére is. Ezek 2020-on túl mutatnak, 2020 után is folytatni kell ezt természetesen, az egyes országok is befektetnek a tengerpartok megtisztításába, illetve a tiszta közlekedésbe szállításba. És a szárazföldet is természetesen tisztán kell tartani. Elsősorban arról van szó, hogy az Európai Unión belül a hálózatok is példaként szolgáljanak, közlekedési hálózatokra gondolok, és hogy ezek folytatódjanak a földközi tenger déli részén is. Március 7-én lesz az Európai Unió Marokkó csúcs. Itt például a Tanger Dinitra magasebességű vonatról is szó lesz, ezen kívül kikötőkbe történő befektetésekről, hiszen itt elképzelhető, hogy bizonyos szállítókat előnyben részesítenek, vannak a logisztikailag eh, jó platformok. Nagyon fontos az, hogy eh, a hinterlanddal is összekössük ezeket a központokat. És pedig úgy, hogy a környezetet ne terheljék le ezek túlzottan. A mediterrán bankról is eh, szólt valamit, most nem beszélnék a bizottságról, de miért nincs itt hozzáadott érték, miért nem csinálták ezt meg. A hozzáadott érték abból áll össze, hogy lehetővé teszi a földközi tenger országai számára, hogy egyenlőek legyenek az európaiakkal. Természetesen ebből jogok és kötelezettségek is származnak. Ez azt jelenti, hogy különféle kötvényeket bocsátunk ki helyi valutában, és az országok, hogy az Európai Unió figyeli ezeket az akciókat. Ez a földközi tengeri térség emancipációja lett volna. Miért nem került erre sor? Voltak olyan meggondolások, hogy ez legyen nagyon hasznos, azonban azt mondták, hogy ne legyenek intézményi költségek, amelyekkel utána nem tudunk elszámolni piacgazdasági alapon, tehát költségproblematika volt. A másik ilyen jellegű probléma pedig az volt, hogy Tudnunk kell, hogy új eszközöket is előirányoztak egy ilyen intézmény számára. Richard Weber mondta, hogy vannak már bizonyos dolgok, de ezeket elhalasztották, hogyha még állami vagy magántőke befolyik az országokba, az más. A negyedik kérdés, igen, egy kicsit gazdasági jellegű, a befektetéseket fel kell szabadítani, igen. Végezetül az a helyzet, hogy az országok egyedül túl kicsik a nagy befektetések számára. Éppen ezért nagyon lényeges az, amit az Európai Unió esetében is láttunk. Egyiptom például nagy belső piacra rendelkezik, azonban regionalizálni kell a térséget is. Akkor egy első lépés lenne ez a külföldi befektetések megkönnyítésének számára. Pillanatnyilag gazdasági pénzügyi válságban vagyunk, ez pedig azt mutatja, hogy mindig fennáll a változás veszélye. Amennyiben olyan országokba fektetünk be, ahol nem tudjuk, hogy hogyan alakul az adott ország valutájának a euróhoz fűződő viszonya, milyen, az árfolyama hogyan alakul, akkor a befektetés elképzelhető, hogy nem is éri meg, hogyha romlik az árfolyam. Lényeges az is, hogy ezek az országok még nem igazán modernizálták pénzügyi rendszerüket, mondjuk például az Európai Unióval összehasonlítva. Az ottani bankbetétek, tehát a likvid eszközök a földközi tenger térségében nem kerülnek hosszú távon befektetésre. Mert attól tartanak a befektetők, amit éppen mondtam. Tehát igazából nem tudja senki sem biztosítani a befektetések megtérülését. Nincsen olyan, mint az Európai Befektetési Bank. Igen, Marokkóban van néhány bank, amely még labdába rúghat, azonban nem nagyon van olyan hely, amely tényleg likvid eszközöket be tud fektetni fenntartható célokra. Igen, átadom a szót a másik előadónknak. Igen. Tehát megvannak az anyagi eszközök? Pillanatnyilag az európai eszközök tekintetében el kell gondolkodnunk az egész költségvetési mechanizmuson, hogy ebből mi marad a Lisszaboni szerződés hatályba lépése után. Természetesen nem léphetünk ki ebből a keretből. Nyilvánvaló. Hát az Európában rendelkezésünkre álló eszközöket ismerjük, tudjuk, hogy mennyi jut a szomszédsági politikára, a csatlakozásokra, és így tovább. Ami a tagállamokat és a bilaterális ügynökségeket illeti, a mediterrán térségre szánt eszközeikre vonatkozik, ugyanez a helyzet. Pillanatnyilag gazdasági és pénzügyi válság van, ennek jelentős kihatásai vannak. Ez pedig az összes országot érinti. Önök is tudják, hogy milyen deficit, illetve adósság problematika van. Ezek pedig nem olyan tényezők, amelyek a, a gazdaságot élénkítenik az elkövetkezendő hónapok és évek során. Tehát a mandatumunkat meghosszabbítják, és reméljük, hogy elegendő időre legalábbis az Európai Unió ezt szeretné. Jó lenne, hogyha a tagállamok is csatlakozzanak az Európai Unió szándékához. Nagyon fontos eszközről van szó. Ezen kívül olyan eszközöket is igénybe kell vennünk, mint a Világbank, az Afrikai Fejlesztési Bank, vagy egyéb bilaterális intézményeket. Hát mondjuk vannak itt spanyol intézmények, francia, ezeket már említettem. Óriási nagy a szükséglet, éppen ezért mindenkinek segítenie kell. Az eddigi együttműködés már jó volt, tehát például az Európai Befektetési Bank, a Nemzeti Bankok szerepvállalása, és ezt a, a szomszédsági eszközben is láthattuk, amelyet az elmúlt hónapok során alkalmaztunk. Tehát sikerült több mint 5 milliárd eurót befektetést megfinanszírozni, és az említett intézmények mind hozzájárultak ehhez. Természetesen kölcsönök és segélyek formájában történt ez. Ami a pénzeszközökre vonatkozik, csak ismételhetem, hogy korlátozott a mértékük, éppen ezért minden elképzelhető rendszert meg kell vizsgálnunk, hogy hogyan tudnánk egyéb eszközöket mozgósítani. Nyilvánvaló az, hogy a magánbankok, magán ügynökségek nem jótékony szervezetek. Ők szeretnék viszont látni a pénzüket, és szeretnének hasznot húzni a befektetésekből. Nagy piacaik is vannak. Tehát kis piacok nem elégségesek a nagy befektetőknek. Ezen kívül garantálni kell a befektetések jogbiztonságát, megfelelő jogi keretet, kereskedelmi jogi kereket kell adni a befektetőknek, hiszen a befektetők a bizalom és a biztonság légkörében érzik jól magukat. Ezek olyan témák, amelyek mind összefüggenek, tehát egy puzzlejáték darabkái. Hogy a jövőben mit teszünk az eszközökkel? Hát a 2014-2020-as költségvetési időszakról már elkezdődtek a viták, azonban ez egyre forróbban zajlik majd a következő hónapokban, években. Olyan helyzet előtt állunk, hogy tudjuk, hogy a pillanatnyi idő nem túl kedvező a politikai realitások miatt. Amennyiben a tagállamok, a tanács, a parlament azon a véleményen vannak, hogy a dél prioritást élvezzen, akkor az intézmények feladata és a költségvetési hatóság, tehát az Európai Parlament költségvetési illetékeseinek a feladata. Tehát akkor ezekből a prioritásokból számokat és gyakorlatot kell majd kialakítani. 10 millió euró a főtitkárság részére elég ez, hm, ez attól függ, hogy milyen feladatokkal bír ez a szerv. Megvan a személyes véleményem. Hogyha új intézményt hozunk létre, akkor mindig konkrét kérdéseket kell megválaszolni, tehát jogi kérdéseket, személyzeti kérdéseket, belső szabályokat. Szinte cinikusnak tűnik, hogyha ezt mondom, hogyha nincs ötletünk, és nem tudjuk, hogy mi legyen, és létrehozunk egy szervet, akkor ez elég bonyolult dolog, és az időközben meg múlik. Ez eh, azt jelenti, hogy szüksége van az intézménynek egy eh, operatív költségvetésre és minimális összegre. Hogyha itt projekteket eh, finanszírozunk, akkor ez csak is úgy lehet, hogyha vannak szakértőink. A szakértők ismét pénzbe kerülnek, hiszen szükségünk van egy eh, évi keretre a tanulmányok számára, különben az egész dolog csak írott malaszt marad. Tehát, hogyha én lennék egy menedzser, aki a struktúráról dönthet, akkor, akkor döntenék, hogyha elég pénzem lenne. Tehát 10 millió az tényleg szűkös összeg. A bizottság hogyan járul ehhez hozzá? A bizottság megígérte, meg is fogja tenni. Mielőtt kijelentjük, hogy milyen összeget kell lehetővé tennünk, tudnunk kell, hogy milyen keretben. Jónak tartom azt az elvet, hogy minden fél hozzájárul ehhez egy keveset. Amennyiben a politikai jelentőséget szeretnénk kidomborítani, akkor majd a zsebükben nyúlnak az érintettek. Nem mindenki ugyanolyan mélyen, de mégiscsak bekövetkezik ez. Európában vannak kisebb, nagyobb tagállamok, ezt is mind figyelembe kell venni. Azonban úgy gondolom, hogy mindenkinek ki kell nyitni a bukszáját, hogy tényleg történjen valami. És csak is így tudunk konkrét haladást elérni. És így tudunk az intézményeknek segíteni. Mindenkinek meg kell a saját alkalmazottait. Menedzserként azt mondom, hogy minél bonyolultabb a dolog, annál kevésbé működik. Hogyha ilyen bonyolult szerkezetet kellene menedzselnem, akkor jobb lenne, hogyha mindenki ugyanannyit keresne, ugyanezért a munkáért, hiszen csak is így tudjuk elérni a tisztességes munkavégzést. Akkor pedig azt mondom, hogy inkább közvetlenül a saját eszközeimet ellenőrzöm. Tehát azt mondanám, hogy mindenkinek egyenlő módon ez lenne a józan ész parancsa, és nyíltan meg is mondom, hogy ezek teljesen ilyen fizikai kényszerek, és hogyha befektetünk, akkor ott biztonságot akarunk. Tehát igen, legyen egy operatív titkárság megfelelő költségvetéssel, megfelelő pénzeszközökkel, ez pedig lehetővé teszi azt, hogy el is tudja végezni a munkáját. Köszönöm. Elnézést, még egy dolgot eh, elfelejtettem, tehát elnézést kérek, elnök úr. Hogyan fogjuk megszervezni a munkát a titkárság és a bizottság között? Nos, számomra egyértelmű, hogyha szinergiát akarunk, a bizottság Brüsszelben van ugyebár, eh, mindenképpen figyelembe kell venni, illetve a bizottságnak ki kell helyezni egy egységet Barcelonában. Ez az operatív titkárságot egy szakértőkkel kell ellátni, politika és szakértővel. Mind a kettő részről szükség van szaktudásra, politika, illetve szakértelem. Az én személyes véleményem, és hangsúlyozom személyes véleményem, az, hogy olyan emberek kellenek, akik ebben a már bizonyítottak. Nos, akkor jöjjenek a kérdések. Először is egy saját kérdéssel szeretnék kérdezni, a klímaváltozás milyen kihatással lehet a földközi tenger térségére? Összegyűjtünk néhány kérdést. Pierantonio a Pancéri a következő kérdező. Mennyi az a kérdésre. 45 perc, mondja az elnök. Nem, csak nagyon röviden fogok szólni, elnök úr. Majd eh, a vendégek, majd kérem válaszoljanak, hogyha úgy gondolják. Az előadásokban bizonyos eh, csapásokat emeltek ki, amelyeken zajlik a munka és ez egy pozitív eh, képet festettek, eh, kétoldalú és gazdasági eh, tárgyalások voltak, egyes országok az átlagnál jobban fejlődtek, ugyanakkor az egész egységet tekintve eléggé csalódottak vagyunk úgy gondolom, hogy az, ó, sokan úgy gondolják, hogy az eurometérség országai lemaradtak a vonalról, és ez a vonat már elment, és nem fogják tudni utalérni. Nos, én úgy gondolom, hogy azért, hogy teljes legyen a kép, rá kell mutatni a nehézségekre is rá kell mutatni arra, hogy a barcelonai folyamat, amelyik 15 éve indultak el, azok a célkitűzések, amelyek annak idején kitűztünk 15 évvel ezelőtt, azokat még nem értük el, sőt, még annak a feltételeit sem sikerült minden egyes téren kialakítani. Meg kell nézni, hogy milyen problémák merülnek fel ott van a közel-kelet kérdése, Libanon, Algéria és Marok közötti hidegháború. Ezek persze, hogy befolyásolják a fejlődést. Különböző országok külön nagyon ellentétes politikákat folytatnak. Egyes térségben voltak fejlődések, a Mercosurban és Ázsiában óriási fejlődés mutattak a, a térségek, de itt ebben a térségben nem volt fejlődés, és ez érinti Európát is szükség egy gazdaság és politikai stabilitás, ami jelenleg nincsen. Mi külön-külön tárgyalunk ezekkel az országokkal és ez az Európai Uniót előnyös helyzetben kerülnek, mert ezek az egyezmények, ezek nem mindig kiegyensúlyozottak. Ezek az országok már feljelentettek ezt az e a helyzetet mert A, a gazdaság integráció tehát elmaradt ezeknél az országoknál. Van még két ok, amire rá kell mutatni. Weber úr azt mondta, hogy nagyon fontos a, a keleti országok problémái. De a benyomásom az, hogy Európa a figyelmet inkább a kelet-európai országok, illetve a Balkán felé terelte, és nem foglalkozik annyira a mediterrán térségével. Ez az én benyomásom. Az utolsó témám az, hogy Európa leginkább két témában besz, foglalkozik ezekkel az országokkal. Az iszlám terrorizmus, illetve a bevándorlás kérdése az, amelyik fontos. A technikai támogatást biztosítunk, politikai támogatást, ez kelet Európában ezek a cselekedetek ó, jó eredményt a Kelet-Európában, illetve a Balkán térségben. De a mi térségünkben ez nem működik. Az Európai Unió nem értekledik kellőképpen a, a térséggel, ez mutatja azt is, hogy elégtelenek a, a befektetések és a pénzügyi források. Én ezeket ki szeretném emelni, ezeket a kérdéseket, mert ez nagyon negatív kihatása lesz majd a jövőben. És ez bebizonyosodott egy múlt héti látogatásom során Mauritániában. Nem szegmenses beavatkozása kellene, hanem egy nagy, egy széles körű beavatkozása lenne szükség intézmény és politikai szinten is az Európai Unió részéről. Francesco Milan Monnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Üdvözlöm az, hogy önök itt vannak velünk, és egy nagyon fontos térségről beszélünk, mert ez eh, az én országon, Spanyolország érintett a térségben, nem kell elmondanom azt, hogy miért annyira fontos ez a térség mindannyiunk számára. Nagyon rövid leszek, mert alapvetően két kérdésem van. A, a titkárság kérdése, mindketten említették ezt. Egy kérdésem lenne, mégpedig, hogy milyen problémákat szeretnének a titkárságon keresztül megoldani. Mi lesz a titkárság előnye? Sajnálatos módon még mindig áll ez a kérdés, most talán elindult, kinevezték a főtitkárt, de milyen célokat, milyen szeretnének ezzel a titkársággal érni? Weber úr már rámutatott arra, hogy ez abszolút szükséges, Ugyanakkor a magam részéről egy kicsit szkeptikus vagyok, hogy ez tényleg hatékony lesz-e. Szeretném tudni, és szeretném hallani, hogy ön miért gondolja abszolút szükségesnek ezt a titkárságot. Fonten úr rámutatott arra, hogy a, dél, dél együttműködést, a regionalizációnak az előmozdítását említette. Ezzel kapcsolatosan is szkeptikus vagyok. Szkeptikus voltam akkor is, amikor óriási tervekről beszéltünk dél, a déli térségben, az autópályák tervéről. Szeretem tudni, hogyan lehet északi oldalról nézve ahhoz, hogy ezek a tervek azok megvalósuljanak, és nem maradjanak csupán egy álom. Köszönöm szépen. Ben Arab kolléganő, parancsoljon. Euh, merci. Alors, euh, Köszönöm szépen. Nos, eh, gazdaság és energia válságban vagyunk, de az egyik eh, a tét jelenleg az az, hogy lépjünk ki a eh, fosszilis energia csapdájából, és térjünk rá, használjuk a megújuló energiákat. A nukleáris energia az nem egy tiszta energia, nem tekinthető megújuló energiának. A polgári nukleáris energia felhasználás az nagyon könnyen átalakítható katonai célú nukleáris technikával Izrael eh, rendelkezik eh, atomfegyverekkel, és nem írta alá az atomegyezményt. Az egyetlen megoldás ahhoz, hogy leállítjuk a nukleáris fegyverek számának az elburjánzását, az az, hogy ezt megátoljuk, hogy egy az Euromed térséget teljesen atommentes övezette nyilvánítsuk. De, hogyha Franc de Franciaország továbbra is ezeket a technológiákat adja el a térségben. És ez nagyon nagy veszélyt jelent a jövő generációinak. Hogyha nem veszük észre ezt most, akkor túl késő lesz. Mindenki képpen ki kell lépni az atomenergia csapdájából, és azonnal kell ezt megtenni. Milyen módon tudunk mi hozzájárulni ahhoz, hogy a megújuló energiákat jobban hasznosítsák a, földközi tenger térségében, és milyen ö, intézkedések történnek már eddig ezen a területen. Mariel de Sarnes kollega Köszönöm szépen, visszatérnék az energia kérdésére egy kicsit más szemszögből. Úgy gondolom, hogy a víz közös kezelése egy alapvető kérdése mert politikai téren olyan egységeket hoznak létre, amelyek kizárólag csak politikai szinten nem hozhatók létre jelenleg. Úgy gondolom, hogy az energiakérdés egy alapvető kérdés. Ebből a szempontból szeretném megkérdezni mindkettőjüket, hogy mi a véleményük a desertek befektő projektről, több tízezer négyzetkilométer, négyzetméternyi ö, napelem területet fedik be napelemekkel a sivatagban. Itt óriási finanszírozási pénzeket kell felhasználni, de a dolog filozófiája is érdekel. Találunk elégséges számban európai befektetőt, akik révén ott létrehozzuk ezt az energiát, és ezt átszállítjuk és felhasználjuk Európában, vagy meg tudjuk, el tudjuk kérni azt, hogy dél-déli befektetések legyenek, vagy egy kicsit olyan befektetéseket is legyenek európai részről, amelyek a térségnek, a térséget látják el árammal. Nos, milyen módon látják ezeket a kérdéseket? Köszönöm szépen. Utolsó hozzászóló. a kollega asszony, majd utána visszaadom a szót Péjung úrnak. Köszönöm szépen, elnök. Köszönöm szépen, elnök úr, nagy érdeklődéssel hallottam azt, amit mondott. Mindent, amit a meghallgatás alatt hallottunk, nagyon érdekes volt. Minden érdekes volt, amit a sikerekről, illetve a kudarcokról hallottunk. Az a benyomásom, hogy ha kiértékeljük a programot, vagy kiértékelnénk a programot, tehát hogyha oda mennénk, és visszatekintenénk, hogy most sikeresek voltunk, nem voltunk sikeresek, akkor úgy gondolom, hogy sokkal tisztábban látnánk. Ezeknek a programoknak célja van. És pedig az a célja, hogy a pénz jöjjön vissza. Hogy a befektetők visszakapják a pénzüket. Tehát ez a cél, vagy az a cél, hogy ezeknek, ezeknek az országoknak tényleg segítünk. És itt felmerül egy kérdés. Segítünk az országoknak a demokratizációban is, hogy mindenki, a nők is részt vehessenek a társadalom életében. Lehet, hogy a nők a társadalomba kiszorulnak a mediterrán térségben. Az a benyomásom, elnök úr, és ezt kérdésként is megfogalmaznék. Tehát az a benyomásom, hogy a segítség get alapfeltételekhez, alapelvekhez kellene kötni. Az alapvető feltétel pedig az legyen, hogy azok a kormányzatok, amelyeket megfinanszírozunk, ne kapjanak pénzt a kábítószer kereskedelemre, más dolgokra, hanem támogassák a fejlődést az iszlám térségben is. Ez pedig nem feltétlenül esik egybe azzal, ahogy mi elképzeljük a fejlődést. A, nézzük meg a helyzetet Egyiptomban. Mi az egyiptomi helyzet? Azt látjuk, hogy több mint 300, ha jól tudom, 340 intézményből, iskolából 30-at finanszíroz az állam. Tehát itt felsőoktatási intézményekre, gondolok. Tehát akarunk segíteni ezeknek az országoknak a demokratizációs folyamban, vagy minket ez nem érdekel? Tehát csak biznisz az egész, vagy más is? Kérdem az előadót, most szeretne hozzászólni, vagy a szakértők hozzászólása után szeretne átvenni a szót. Utána rendben van. Köszönöm szépen, elnök úr. Kérdés, utolsó kérdéssel foglalkoznék. 18 hónapos felmérés ért véget most, és ez egy kicsit kritikus anyag is részben. Megvan az összes elem, ami szükséges ahhoz, hogy meghozzuk a szükséges politikai döntéseket. Tehát ez a korpusz, ami az önök rendelkezésére áll, ezt át kell nézni, és meg lehet hozni a döntéseket. A dél-dél együttműködés. Úgy gondolom, hogy ez alapvető a projektünk szempontjából. Nagyon konkrét dolgokat jelent mindez. Ez azt jelenti, hogy egy egyiptomi eh, szereplővel történt az első befektetés Algériában, tehát tunéziai befektetők exportálnak Marokkóban és Algériában is a tudásukat, a pénzügyi hadterüket. Ramallah és Jeruzsálem Jeruzsálem között van együttműködés, pénzügyi együttműködés, és én magam beszéltem a, a, a izraeli hatóságokkal, majd a palesztin hatóságokkal és ilyen tervekről. Nagyon konkrét munkák vannak, tehát egyes esetekben nagy struktúrában testesül, öltenek testet ezek, de más alkalmakkor mindennapos együttműködést jelentenek. Nos, több felől kaptam a, a kérdést az energiára vonatkozóan, illetve a klímavá, az éghajlatváltozásról. Valóban ez egy nagyon fontos kérdés. Két milliárd eurót, eurós tartalékot alkottunk, és ezt a két milliárd eurós összeget teljes egészében erre a témára tudjuk szánni, mégpedig az energia, megújuló energiák felhasználása és a tisztább energia termelés. Ez egyrésztről technológiai fejlesztés. Nem fogok most beszélni a nukleáris energia biztonsági kérdéseiről. Ez azt jelenti, hogy a jövőben egy nukleáris erőművet fogunk finanszírozni Jordániában. Ez politikailag és jogilag lehetséges az Európai Unióban is, az Európai Unió politikája lehetővé teszi, illetve a tagállamokra bízza az, hogy milyen energiákat használnak, és ugyanez kell, hogy vonatkozzon a déli országok számára is. Az EBB-n ugyanezt a politikát alkalmazzunk a déli országok számára is, hogy ők maguk dönthetik el, hogy milyen forrásból látják el energiával az országaikat. Nagyon nagy ambiciózus terveink vannak. A Desert Tech terv például, amit említettek ön is, önök is, ez egy óriási, nagy napenergia energia nek a felépítését jelenti óriási területen, és nagyon nagy energia mennyiséget termelne az egész térség számára. A víz kérdését említettek önök, a, a, de összefügg más kérdésekkel. Például a napelemek tisztítása ezen a óriási nagy területen. Meg kell nézni azt, hogy milyen módon tudják ezek a déli országok exportálni a többlet energiájukat Európa felé nem csak arról van szó, hogy azért telepítünk oda egy erőművet, hogy az teljes energiát elhozzuk Európában, nem, hanem olyan energiákat, eh, tehát olyan energia eh, rátát is hagyunk az adott országnak, mert ott azokban az országokban ők, ez, nekik szükségük van erre. Ezek az országok, ezeknél az országoknál nincsenek meg az eszközök arra, hogy ilyen jelentős pénzösszegeket követelő befektetéseket eh, hajtsanak végre, és ezért van szükségük a, a, a mi segítségünkre. Elnök, kedves kollégák, egy csendet kérek, kérem tiszteljék meg ezzel a hozzászólót. Marokko az az ország, amelyik élen jár ezen a területen, egy ügynökséget hozott létre, amely kizárólag a napenergia projektek fejlesztésével foglalkozik. Mi ezzel párbeszédet folytatunk, át szeretnénk adni nekik a technológiánkat annak érdekében, hogy gyümölcsözők legyenek a befektetések. Elnök úr, nagyon rövid leszek, én is. Először is néhány további elemet szeretné adni az előbbi kérdéshez, a e, éghajlatváltozás, illetve a megújuló energiák kérdéskörben. Mivel mindez összefügg, én azt mondanám először is, hogy az egyik legfontosabb kérdés, az egyik legfontosabb terület a befektetéseknek ez. A környezetvédelem az energia, tiszta energia termelése. Igen, jelentős befektetéseket hajtottunk végre egy óriási piacról van szó, ahol az európai ipar eh, hasznára dolgozhatunk, és ugyanakkor hasznot hozva ezzel az adott országoknak is. Ez a mi saját iparunknak a jövőjét is jelenti. Óriási technológiákat igényel ugyanis ez a terület, és ők ott ezeket a technológiákat alkalmazhatják Panceri úr mondta ezt. Én úgy gondolom, hogy nem kell félni attól, hogy egyes országok érdeke az diktálja, hogy kizárólag csak hasznot hozzanak ezekből az országokból. Én úgy gondolom, hogy teljes egészében az Európai részéről olyan kihívások vannak, amelyek úgy szintén jelentkeznek délen, mint keleten és ezek például, amiről most beszélünk, a környezetvédelem, az energia kérdései, azok mindenkit érintenek, ugyanis ezen a területen nincsenek határok. Ugyanúgy érintik Németországot, Franciát, Olaszországot, Spanyolországot, az Egyesült Királyságot, és minden országot felsorolhatnám most. Függőek vagyunk energiailag, ener- energetikailag stratégiai problémáink vannak, környezetvédelmi problémáink vannak, nagyon naívnak kellene lennünk ahhoz, hogy az északi országok például ne vegyenek, ne kövessék mindazt, ami történik délen, vagy a nyugati országok ne kövessék figyelemmel mindazt, ami keleten történik azok a problémák, amelyek délen a földközi tenger térségében történnek, azok fontosak Németország számára, vagy más északi országok számára is. Tehát ez a, partner, a szom, jó szomszédsági politikának a filozófiájában rejlik. Tehát stratégiailag nagyon fontos az, hogy ugyanúgy figyeljünk keletre, mint délre. Ami a meglévő programok értékelését illeti, a minden egyes intézmény, az EBB is, és más intézmények is rendszeresen vizsgálják a projektek, értékelik a projektek haladását, független szakértők is mérik ezeket a projekteket, tehát e felől azt hiszem, hogy megvan minden elem ahhoz, hogy tárgyilagos elemzés tudjunk elérni. Úgy vélem, hogy a euromediterrán politikának az eredménye és a barcelonai folyamatnak az eredménye, azt kell, hogy mondjam, hogy hosszú évek óta, 90 2006 óta foglalkozom ezzel a térséggel. Jól átláttam, hogy mi minden történt a térségben. Nagyon könnyű kritizálni, eh, hogy nem értünk el eredményeket, ugyanakkor én látom, hogy micsoda óriási dolgokat értünk el. Én úgy vélem, hogy a barcelonai folyamat egy nagy siker hogyha valaki azt gondolta, hogy a barcelonai folyamat eh, lehetővé teszi, hogy a kis és középvállalatok megjelennek a közelkeleten, az naív volt. Hozzájárult ahhoz a barcelonai folyamat, hogy legyen egy folyamatos párbeszéd a térségben, mindenki beszél mindenkivel. Ennek ellenére úgy gondolom, tehát a nehézségek ellenére úgy gondolom, hogy az eredmények, amiket elértünk a három prioritásos témában jelentősek mivel hogy nagyra tettük a, lé, a lécet, úgy gondolom, hogy egyértelmű az, hogy e, most e, az eredmények miatt nagyon sokan csalódottak, e, de azt kell nézni, hogy milyen óriási lépéseket tettünk az idők során. Mire mo- asszonynak mondom, hogy a titkárság szükséges, mert szükséges, hogy legyen egy olyan hely, ahol a vélemények találkoznak, ahol mindenki ott van, amelyik felkereshető, felelhető, amelyikben vannak rendszeres ülések, rendszeres eh, párbeszédek, a titkárság, a, a partnersé, az Unió Mediterrán térségértnek a fizikai eh, vezetését jelenti. Tehát egy olyan pont, amelyik összeköt, amelyik amelyikben a többiek látják a vezetességet, és amely koordinálja természetesen az összes akciót, koordinált pénzügyi akciókat is értek ez alatt. Köszönöm szépen! Payan úrnak adom meg az ott az előadónak. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm kollégák, köszönöm a kérdéseket, köszönöm a megjegyzéseiket, köszönöm a szakértőknek a, a szavait. Három dolgot szeretnék mondani. Panzeri úrra szeretnék hivatkozni. Pontosan azért, mert nem szabad kudarcot vallanunk, erősen ki kell nyilvánítani az Európai Parlament szándénkát arra vonatkozólag, hogy ott akarunk lenni, követjük figyelemmel az euró-mediterrán eh, politikákat, mert számunkra stratégiailag fontos, és nem szabad megengedni azt, hogy a határok, falak alakuljanak ki a Európa és a mediterrán térség között, mert akkor egyikünk se fog tudni fejlődni. A parlament tehát felvállalja az összes felelősséget ezen a területen, és ezt meg is fogja tenni. Van egy politikai, filozófiai probléma. A főtitkárságról beszéltünk. Mindazok, akik szemmel figyelték a békefejleményeket a, a közel-keleten, azok láthatják azt, hogy a főtitkárságra szükség van ahhoz, hogy e két... E, szemben álló fél elkezdjen egy párbeszéd, és erre már történtek is lépések. A palesztin miniszterelnök üdvözli a konkrét projekteket, és úgy véli, hogy ezek elősegítik a békét a térségben. Úgy gondolom, hogy az Unió Mediterrán térség fejlesztését mindenképpen végre kell hajtani, mert ez lehetővé teszi az, hogy nagyon sok egyéb problémát is megoldjunk a térségben. Van egy kérdés, amit majd fel kell vetni a jövőben, mégpedig az, hogy az demokratikusan és intézményileg hogyan épül fel ez a főtitkárság, és milyen módon fogunk tudni mi hozzájárulni a titkárság munkájához. Az Európai Parlament hogyan milyen módon fog tudni együttműködni a főtitkársággal? Milyen, fogunk, milyen módon fogunk tudni mi? Nem csak pénzügyi szempontból, hanem politikai szempontból is követni a fejleményeket, hogyan fogunk tudni részt venni a párbeszédben, és milyen módon fogjuk tudni a pénzügyi eszközök felhasználását ellenőrizni. Szükség van arra, hogy az Európai Parlamentet jobban bevonják a folyamatban, ne csak időnként, ne csak költségvetési kérdésekben forduljanak hozzánk, hanem az együttműködést is elősegítjük, folyamatosan együtt a, a parlament képviselő kollégánk a déli térséggel. Ezzel, velük kell együttműködni. Köszönöm szépen tehát mindenkinek a hazajázulást. Köszönöm szépen, ezen verekeztem az ülést. Köszönöm, kedves kollégák! Bene, colleghi, se volete prendere posto, per favore, chi... Akkor megkezdik a szavazás. Kérem, hogy azok, akik el akarják hagyni a termet, azok tegyék meg gyorsan. Különböző anyagok vannak, amiket meg kell szavazni, sok módosítóval, majd utána elnökség ülés lesz, ezért szorít az idő. Kérem, helyezzék be a szavazókártyákat a gépbe, és ellenőrizzük a szavazógépet. Nem tudom. Tegyünk próbát, teszteljük a gépet, vagy simán kezdjük el a szavazást? Elkezdjük a szavazást. Nos, Lagbiller eh, úrnak eh, a eh, jelentésével kezdjük. Egyes módosító, egyes pont egy, négyes, a négyes visszavonták, 22-es módosító az előadó részéről. Mellette? Ellene? Elfogadtuk. Következik most a 23-as az előadó részéről mellette, ellene, elfogadtuk. Szóbeli módosító következik az előadó részéről, hatos számmal, mellette, ellene, elfogadtuk. Hetest visszavonták, 24-es mellette, ellene, elfogadtuk nem kérdem a tartózkodókat, hogyha valaki ezt külön ki akarja fejezni, akkor kérem szóljon. Nyolcas módosító előadó mellette, ellene, elfogadtuk. Következik most a 25-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 26-as mellette, ellene, elfogadtuk. 12-es mellette, ellene, elfogadtuk, 27-es mellette, ellene, tart, elfogadtuk, 14-es mellette, ellene, elfogadtuk, 15-ös mellette, ellene, elfogadtuk, mint talán ez blogban is meg lehetne tenni, a 16-as, 17-es, 18-as mellette, ellene, elfogadtuk, 19-es mellette, ellen elfogadtuk, 28-as mellette, ellene, elutasítottuk, 21-es mellette, ellene elfogadtuk, 2-es, 5-ös preambulum mellette, ellene elfogadtuk, 3-as, 6-os preambulum mellette, ellene elfogadtuk elektromos szavazással záró szavazás. Megnyitom a szavazást, kérem szavazzanak. Megvárjuk, hogy mindenki szavazzon. Néhány másodpercet még. Mindenki szavazott. Az eredmény 57 mellette, egy ellene, két tartózkodó elfogadtuk. Gratulálunk az előadónak. Következik most A Danzsan kolléga anyagához, ötös módosító mellette, ellene, elutasítottuk. Hatos, Coppa Pascu Gualtieri mellette, ellene, elfogadtuk. Hetes, Butikoffer Bratner mellette, ellene elfogadtuk. Jányez Nuevo Garcia 8-as mellette ellene elfogadtuk. Egyes szóbeli modosító mellette ellene elfogadtuk. 9-es lőzünk mellette ellene elutasítottuk. Első kompromisszumos az előadó részéről mellette ellene elfogadtuk. Következik most a 12-es, a többi kiesik. Gomez mellette, ellene, elutasítottuk. 13-as, Copa Pascu Gualtieri mellette, ellene, elfogadtuk. 14-es, Copa Pascu Gualtieri mellette, ellene, elfogadtuk. 15-ös, ugyanők, mellette, ellene elfogadtuk, 16-os mellette ellene elfogadtuk, Koval van Orden szóbeli mellette ellene elutasítottuk. Következik a kettes kompromisszum mellette ellene elfogadtuk. 24-es következik Ötös bekezdés, három részben szavazunk, mert első rész mellette, ellene, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, elutasítottuk. Harmadik rész mellette, ellene, elutasítottuk. 25-ös Butikoffer Bratner mellette, ellene, elutasítva. 26-os Van Orden mellette, ellene, elutasítottuk, 27-es Butikaffer Brátner mellette, ellene, elfogadtuk, hármas szóbeli módosító, előadó részéről mellette, ellene, elfogadtuk, 29-es kellem mellette, ellene, elfogadtuk, 30 Jányi Eduardo Garcia mellette, ellene, elfogadtuk, 31-es, DAF két részben, első rész mellette, ellene, elutasítottuk, második rész mellette, ellenőrizzük az első részt, 31-es első részt, kérem szavazzanak. Lezárom a szavazást. Eredmény 29 ellen, 33 mellette, és egy tartózkodás. Elfogadtuk tehát. 31-es második rész mellette. Második javítja ki magát az elnök, mellette, ellene, elutasítottuk. 32-es van Orden, mellette, ellene, elutasítottuk 33-as TAF mellette, ellene, elutasítottuk 34-es mellette, ellene, elfogadtuk, 35-ös mellette, ellene, elfogadtuk, 36-os mellette, ellene, elfogadtuk, 37-es Galler nem szavazzuk meg, mert ugyanaz, mint a 36-os, jól mondják nekem, 38-as mellette, ellene elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette, ellene elfogadtuk. Akkor most következik a 46-os Gáler mellette, ellene, Hogyha nem teszik fel a kezüket, akkor én nem tudhatom. Nos, még egyszer, 46-os mellette, na most már igen, 47-es mellette, köszönöm, ellene, elfogadtuk, 48-as mellette, ellene, rendben, szépen magasra Köszönöm. Elutasítottuk. 49-es mellette, ellene, elutasítottuk. 50-es mellette, ellene, elutasítottuk. Elnézést, rossz alapot néztem. 51-es következik, mondja az elnök. 51... 52-es mellette, ellene, elutasítottuk. 53-as mellette, ellene, elfogadtuk. 54-es, 53-as, ellenőrizzük, géppel. 53-as módosító, Galler, megnyitom a szavazást. Chiudiamo? No. Ancora qualcuno? Még van, aki szavaz. 31 mellette, 33-an ellene, elutasítva. Elutasítva. 54-es tehát. Mellette, ellene, elutasítottuk. 55-ös, mellette, ellene, elutasítva. 56-os, mellette, ellene, elfogadva. 57-es, mellette, ellene, elfogadtuk. 58-as mellette, ellene, elutasítva. 59-es mellette, ellene, elfogadtuk. 60-as mellette, ellene, elfogadtuk. 4-es szóbeli módosító, az előadó módosítója mellette, ellene, elfogadtuk. Következik a 62-es mellette, ellene, elutasítva. 63-as mellette, ellene, elutasítva. 64-es mellette, ellene, elutasítva. 65-ös mellette, ellene, elutasítva. 66-os mellette, I think that was passed. Azt hiszem, hogy a 65-öst elfogadtuk. Uh, elutasítottuk, azt hiszem, hogy egyértelmű volt, de mivel, hogy már korábban szavaztunk, nem tudom, visszatérhetünk erre a témára. Azt hiszem, hogy egyértelmű volt, hogy akkor elutasítottuk. Kérdem a titkárságot, hogy újra meg kell szavazni, vagy ez már megvan? Oké, okay. check akkor 65-ös, megszavazzuk géppel, megnyitom a szavazást. 65-ös tehát. Chiudiamo la votazione. Tehát akkor lezárom. 52 ellene, hát igen, valóban egy kicsit egyértelmű így a szem. Duff képviselő, remélem most már minden rendben, tehát 66 mellette, ellene, elutasítva. 67-es, két részben, első rész mellette, ellene, elutasítva. Második rész mellette, ellene, elfogadtuk. 68-as mellette, ellene, elfogadtuk. 69-es mellette, ellene, elutasítottuk. 70-es mellette, ellene, elutasítva. 71-es mellette, ellene, elutasítottuk. 72-es két részben első rész mellette, ellene, elutasítottuk. Második rész mellette, ellene, elfogadtuk. 73-as mellette, ellene, elutasítottuk 74-es mellette, ellene, elutasítottuk 75-öst nem, 76-os mellette, ellene, elutasítottuk, 77-es mellette, ellene, elutasítottuk, 78-as mellette, ellene, elutasítottuk, 79-es mellette, ellene, elutasítottuk 80-as mellette, ellene, elutasítottuk 81-es, mellette, ellene, elutasítottuk 82-es, mellette, ellene, elfogadtuk 83-as, mellette, ellene, elfogadtuk 84-es, mellette, ellene, elutasítottuk 85-ös, mellette, ellene, elutasítottuk 86-as, mellette, ellene, elutasítottuk. Ötös szóbeli módosító mellette, ellene, elfogadtuk. Négyes kompromisszumos módosító mellette, ellene, elfogadtuk. Következik most a 94-es mellette, ellene, elutasítottuk. 95-ös illetve okafogyott válik. Következik most a 96-os mellette, ellene, elutasítva, 97-es, mellette, ellene, elfogadtuk, 98-as, mellette, ellene, elutasítva. Azt hiszem, hogy mindenkinek elfáradt a karja, mert nem láttam, ki emeli fel a kezét, vagy ki nem. 99-es mellette, eh, köszönöm. Ellene elfogadtuk. 100-as mellette, ellene tart, elutasítottuk. 9-es szóbeli módosító mellette, ellene elfogadtuk. 103-as mellette, ellene elfogadtuk. Tízes szóbeli módosító mellette, ellene, elfogadtuk. Következik most a 105-ös mellette, ellene, elfogadtuk. Aztán 106, 110, 113, 115-ös egyben szavazunk meg, mellette, ellene, elutasítottuk, 107-es mellette, ellene, elutasítottuk, 108-as mellette, ellene, elutasítottuk, 109-es mellette, ellene, elfogadtuk, 111-es mellette, 114-es következik most, nem, mi történik? A Gomez-t elfogadtuk, nem? Just like to clarify. Csak ezt szeretem volna tisztázni. Ho detto approvato, no? Azt mondtam, hogy elfogadtuk, ugye? Nem, mert itt hallottam, hogy hangokat, azt hittem, hogy rosszul mondtam. Rendben. 111-es mellette, ellene, elutasítottuk. 112-es mellette, ellene, elfogadjuk. 11-es módos, szobeli módosító mellette, ellene, elfogadjuk. 12-es szóbeli módosító előadó részéről mellette, ellene, elfogadtuk. 13-as módosító mellette, ellene, elutasítottuk. 114-es mellette, ellene, elutasítottuk száz. Lámszang képviselő, kérem. Egy megjegyzésem lenne, elnök úr. Általában az a helyzet, hogyha a zöldek, a szociáldemokraták és a liberálisok együtt szavaznak, akkor többség van. Ön azt mondta, hogy respinto, tehát elutasítva, tehát szerintem azért picit jobban nézzen oda. Ez már másodszor történt ma. forse su questo emendamento tale 13 lo puoi far controllare. Vuole che mettiamo ai voti elettronici. Azt szeretné, hogy a 13-as módosított géppel ellenőrizzük? Fogalmam sincs, hogy, hogy melyikről van szó, de itt mindenki mellette szavazott ön meg itt lereszpintóz, tehát most nem tudom, hogy mit gondolt. Non mi ricordo neanche io. Nem is emlékszem, magam sem erre az az igazság, hogyha gondolják, akkor elektronikus úton ellenőrizzük. 13-as. Tehát 13-as szóbeli módosító, szavazzanak, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 31 ellene, 33 mellette, nincs tartózkodás. Amikor itt vannak ezek a minimális különbségek a szavazásnál, hogyha önök nem teszik föl jól a kezüket, de egy, egy közbevetek valamit, Petrolini nevű olasz színész volt régebben, aki minden, aki az előadásai során azt mondta, hogy ők, a, a közönség mindig mondta neki, hogy hangosabban, és ő azt mondta, hogy ti legyetek halkabbak mindig. Tehát a mi esetünkben is ugyanerről van szó. 116-os mellette. Ellene. Elutasítva. 117-es mellette, ellene. Elutasítottuk. 118-as mellette. Ellene. Így, köszönöm szépen, jól láttam elutasítva. 119-es mellette, ellene, elutasítottuk. 120-as, az ugyanaz, mint az előző. 121-es következik mellette, ellene, elutasítva. 122-es, 125-ös együtt, mellette, ellene, elutasítva. 123-as, két részben, első rész mellette, ellene, Elutasítottuk. Hmm. Nos, akkor próbáljuk meg géppel. 123-as első részt. Megnyitom a szavazást. Kérem, szavazzanak. Chiusa la votazione. Lezárom a szavazást. 34 ellene, 30 mellett elutasítva. 123-as második rész mellette, ellene, elutasítva. 124-es mellette, ellene, elfogadtuk. 126-os mellette, ellene, elutasítva. 127-es mellette, ellene, elfogadtuk. 128-as mellette, ellene, elutasítva, 129-es mellette, ellene, elutasítottuk, 130-as mellette, ellene, elfogadtuk, 131-es mellette, ellene, elfogadtuk, 132-es. Saj, eh, sajnálom, elnök úr. Visszavonnám a 132-est, és a 222-es és a 223-as, hiszen más módosítók már lefették ezek témáját. Nagyszerű. Rendben, akkor kihagyjuk a 132-est, a titkárság majd szólni fog a következőknél. 133-as mellette, ellene, elutasítottuk, 134-es mellette, ellene, elutasítottuk. 135-ös kész részben, első rész mellette, ellene, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, elutasítottuk. Nem, rendben, ellenőrizzük meg. Nyitom a szavazást. 135-ös második részről szavazunk. Kérem, szavazzanak. Chiusa la votazione, no, ecco, chiusa la votazione, manca uno, comunque chiusa la votazione. Lezárom a szavazást, 36 mellette, 24 ellene, elfogadtuk, 136-os mellette, ellene, elfogadtuk, 137-es mellette, ellene, elutasítottuk, 138-as mellette, ellene, elfogadtuk. Következik most a 139, amely kiesik, 140-es következik, tehát mellette, ellene, elutasítottuk 141-es, mellette, ellene, elutasítottuk 142-es mellette, ellene, elfogadtuk 143-as mellette, ellene, elfogadtuk 14-es szóbeli módosító, előadó részéről, mellette, ellene, elfogadtok. 15-ös szóbeli módosító, előadó részéről, mellette, ellene, elfogadtuk. 144-es, mellette, ellene, elfogadtuk. 145-ös, mellette, ellene, elutasítottuk. 146-os, mellette, ellene, elfogadjuk, 147-es mellette, ellene, elutasítottuk, 148-as mellette, ellene, elfogadtuk, következik most a 150-es mellette, ellene, elutasítottuk, 151-es mellette, ellene, elfogadtuk, 152-es mellette, ellene, elfogadtuk, 153-as mellette ellene elutasítottuk, 154-es mellette ellene elfogadtuk, 155-ös mellette ellene elfogadtuk, 156-os mellette ellene elutasítottuk, 157-es mellette ellene elutasítottuk. 158-as két részben. Első rész mellette, ellene. Elutasítottuk. Második rész mellette, ellene. Elfogadtuk. 159-es mellette, ellene. Elutasítva. 160-as mellette, ellene elutasítottuk. 161-es, kérem emeljük fel a kezüket, 161-es mellette, ellene, elutasítottuk. 162-es, két részben első rész mellette, ellene, elutasítottuk. Második rész, mellette, ellene, elfogadtuk. 163-as mellette, ellene, elutasítottuk. 164-es mellette ellene elutasítottuk. 165-ös két részben első rész mellette ellene elfogadtuk. Második rész mellette ellene elfogadtuk szintén. 166-os mellette ellene elutasítottuk. 160 Hetes, igen. Mellette, 167-es mellette, tehát, ellene. Elutasítottuk 168-as mellette, ellene. Elutasítottuk 169-es mellette, ellene. Elfogadtuk 170-es mellette, ellene. Elutasítottuk 171-es mellette, ellene elfogadtuk 172-es mellette, ellene, elutasítottuk. 48-as, nem, 173-as következik mellette, ellene, elutasítottuk 174-es, nem szavazunk róla. 175-ös mellette, ellene, elutasítottuk, 176-os mellette, ellene. azt mondanám, hogy elfogadtuk. 177-es mellette, ellene, elfogadtuk. 178-as mellette, ellene, elfogadtuk. 5-ös kompromisszumos mellette, ellene, elfogadtuk. 184-es következik mellette, ellene, elutasítottuk. 185-ös mellette, ellene, elutasítottuk. 186 mellette, ellene, elfogadtuk. 187-es mellette, ellene, elfogadtuk. 188-as mellette, ellene, elfogadtuk. 189-es mellette, ellene, elfogadtuk. 190 mellette, ellene, elfogadtuk. 191-es mellette, ellene, elutasítottuk 192 mellette, ellene, elutasítottuk 193-as mellette, ellene, elfogadtuk. Hatos kompromisszumos megoldás mellette, ellene, elfogadtuk. Következik most a 199-es mellette, ellene, elutasítottuk 200, nem, visszavonták, 201-es, 201-es, tehát mellette, ellene, elfogadtuk, 202-es mellette, ellene, elutasítottuk 203, nem, bocsánat, 204, 204 mellette, ellene, elutasítottuk 205-ös mellette, ellene, elutasítottuk 206 mellette, ellene, elutasítottuk 207-es mellette, ellene, elutasítottuk 208 mellette, ellene, elutasítottuk 209-es mellette, ellene, elutasítottuk 210 mellette, ellene, elutasítottuk 211 mellette, ellene, elfogadtuk 212-es mellette, ellene, elfogadtuk 213 mellette, ellene, elutasítottuk 214 mellettem, ellene, elfogadtuk 216 mellette, ellene, elutasítottuk 215 mellette, ellene, elutasítottuk. Hetes kompromisszum következik két részben, első rész mellette, ellene, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, elfogadtuk. Következik most a 222 nem, azt visszavonták. 224-es következik most mellette, ellene, elutasítva. 225 mellette, ellene, elutasítva, 226 mellette, ellene, elfogadtuk, 227 mellette, ellene, elutasítottuk, 228 mellette, ellene, elfogadtuk, 229 mellette, ellene, elutasítottuk, 230 mellette, ellene, elfogadtuk, 231-es mellette, ellene, elutasítottuk. 232 mellette, ellene, elutasítottuk. Első bekezdés, preambulum, egyes, első idézet, mellett ellene tart, elfogadtuk. Kettes módosító mellette, ellene, elutasítva, hármas módosító mellette, ellene, elfogadtuk. Négyes módosító mellette, ellene, elfogadtuk. És most elektronikus úton végzáró szavazást, megnyitom a szavazást, kérem szavazzanak. Köszönöm szépen. Chiusa la votazione, ne mancano due. 40... Akkor zárom. Akkor 48-6 ellenében elfogadtuk hatalmas többséggel. Taps! Nel verbale vengono menzionati applausi. Természetesen eh, a jegyzőkönyvben eh, megemlítjük azt is, hogy óriási taps kísérte a szavazást. Tehát akkor igen, vannak megjegyzések. Igen, köszönöm. Igazából csak azt szeretném mondani, hogy a GUE részéről egy kisebbségi jelentést írtunk, és ezt később benyújtjuk. Igen, ez természetesen a plenárisra vonatkozik, igaz? Tökéletes. Akkor ma erről szavazunk, és a plenárison majd meg lesz arra is a lehetőség. Nagyszerű. Akkor most tovább megyünk és pedig a következő jelentésre, ez pedig a közös közös biztonságpolitika, tehát a 21-es mellett ellene elutasítva. De megkérnék mindenkit, hogy emelje fel láthatóan a kezét, mert nem látom, hogy ki, hogy szavazik, és így elveszítjük az időt az elektromossal. A 22-es módosító mellette Igen, akkor a titkárság azt mondta, hogy elképzelhető, hogy nem tudják, hogy miről szavazunk, tehát akkor ismét megismétlem, akkor itt az elnök jelentéséről szavazunk, tehát ilyen kérem mindenkit, hogy a jelentős mellett szavazom majd. Tehát akkor eddig szavaztunk az első módosítóról, a másodikról, most akkor áttérünk a harmadik módosítóra. Duff úr, Parancsoljon. Nagyon hálás vagyok, hogy tisztázta, hogy miről szavazunk, de úgy gondolom, hogyha újra kezdhetnénk, miután megtudtuk, miről van szó, az üdvös lenne. Nagyszerű. Akkor újra kezdjük. A 21-es módosítóval mellette. Ellene. Elutasítva. 22-es mellette. Ellene elutasítva. 23-as mellette, ellene, elfogadva. Az egyes kompromisszum mellett, ellene, elfogadtuk. Áttérünk a 29-es mellette, ellene, elutasítva. Az egyes szóbrimódosítás mellett, ellene, elfogadtuk a 31-es mellett ellene elfogadtuk. 32-es mellett ellene elutasítva. A kettes kompromisszum mellett ellene elfogadtuk. Áttérünk a kettes szobri módosítóra mellette ellene elfogadtuk a 38-as mellett ellene elutasítva. 41-es, a többiek okafogyottá váltak, tehát a 41-es mellett ellene elutasítva. A jó, akkor elektronikusan ellenőrizzük, tehát a 41-esről megnyitom a szavazást. Sono ancora otto persone che non hanno Nyolcan nem szavaztak. Tehát hárman. Hárman még szavazniuk kell, hárman valószínűleg kávéznak. Tehát eh, akkor most itt lezárjuk. 29 mellette, 28 ellene elfogadtuk egy szavazat többséggel. Nehéz volt. A hármas kompromisszum mellett ellene elfogadtuk. Áttérünk a 44-esre mellette. Ellene elfogadtuk. 45-ös mellett ellene elfogadtuk. A 47-es de a kompromisszum most kompromisszum lefette. Tehát most, a, most igen, a 46 os tehát a 47-es mellett ellene elutasítva. Akkor megnyitom az elektronikus szavazást a 47-esről, a 47-es módosítóról. Quattro persone che non... Négyen nem szavaztak. Ezt soha nem értem. Tehát 28-27 ellenében elfogadtuk. 48-as mellett. Ellene. Elutasítva. 49-es mellett. Ellen. Elfogadtuk a négyes kompromisszum mellett ellen elfogadtuk. Áttérünk az 50-es módosítóra mellette ellene elutasítottuk. Salafranca úr szeretne hozzászólni ehhez a ponthoz. Igen, köszönöm elnök úr. Szerettem volna tenni egy javaslatot. Remélem, hogy a szakbizottság is egyetért azzal, hogy a nyolc szóbeli egy hozzá csatolt, tehát ez itt a külkapcsolatok európai szolgálatát pedig úgy kell megvalósítani, hogy a demokratikus jogok megmaradjanak, és pedig az Európai Parlamentnél, tehát az ellenőrzésre gondolok. Jó. Tehát Megegyezünk Salafranka úr ezen javaslatával mellette? Ellene? Senki? Nagyszerű. Akkor igen, felírtuk. Akkor most az 50-es mellett. A 51-es. 51-es kompromisszum, tehát igen, akkor az 53-as, és pedig két részben, az első részről mellette ellene, elutasítva a második rész, tehát az 53-asról van még szó mellette, ellene, elfogadtuk 54-es, két részben, első rész mellette, ellene, elutasítva második rész mellette, ellene, elfogadtuk. Ötös kompromisszum mellette, ellene, Elfogadtuk. Áttérünk az 58-asra mellette. Ellene. Elutasítva. Bár, <laughs> számítottam rá. Tehát elektronikusan az 58-ról megnyitom a szavazást. Ó, csak egy nem szavazott, hát ez valami pompás. Akkor zárom a szavazást. Tehát 35-23 ellenében elfogadtuk. Jó, nagyon jó, nagyon jó az, aki kérte a igazságot. Akkor áttérünk a 61-esre mellette. Ellene. Elfogadtuk. 62-es mellett. Ellene. Elfogadtuk. Akkor a hatos kompromisszum, ezt pontosítani kell, hogy egy aprócska módosítás történt, és and consistency con... felolvasottat ezzel helyettesítjük. Awakens the Independence. Ez az az aprócska módosító, amit hozzáfűztek ehhez, és ezt javaslom önöknek, hogyha egyet értenek velem. Tehát a hatos kompromisszum ezzel az aprócska változtatással. Tehát a hatos kompromisszumot ezzel a módosítással szavazatok mellette, ellene elfogadtuk. Akkor most áttérünk a 68-asra, hiszen a többiek okafogyottá váltak. Tehát mellette ki van? Ellene Elutasítva. Tehát a 68-as, akkor elektronikusan megnyitom. Tehát eh, egy kolléga alszik, eh, még sárga fényt látok, de attól még van eredményük. 32-26 elemében elfogadtuk. Akkor átérünk a 69-esre mellette. Ellene. Elfogadtuk. 70-es mellett. Ellene. Elfogadtuk. 71-es mellett. Ellene. Elfogadtuk. 72-es mellett. Ellene. Elutasítottuk. 73-as mellett. Ellen elfogadtuk. 74-es mellett, ellen, elutasítva. 75-ös mellett, ellene. Hmm, én azt mondanám, hogy elutasítottuk. Akkor, akkor most a 75-ösről elektronikusan szavazunk. 75-ös. Zárom a szavazást. Tehát a 29-29 mm, akkor nem, akkor elutasítva. 76-os mellett ellene elfogadtuk. A hármas szóbeli módosító mellett ellene elfogadtuk. A 78-as mellett ellene Elutasítva. Hetes módosító. Akkor a 78-ast elektronikusan? Rendben. Tehát a 78-asról elektronikusan szavazunk. Megnyitom a szavazást. Harmincnégy, huszonöt ellenében. Messo sette. Tehát akkor most áttérünk a hetes kompromisszumra. Mellette ellene elfogadtuk. Akkor áttérünk a 79-esre, mellette ellene, elutasítva. 80-as mellett, elnézést, a hetes kompromisszum miatt ez okafogyott, akkor a 8-as kompromisszumra térünk át. A 8-as van és van egy aprócska pontosítás. Két részben szavazunk. Az első rész tehát az egész szöveg azonban a gender balance kimarad. Tehát akkor az első rész anélkül, hogy gender balance mellett ellene azt mondanám, hogy elfogadtuk. Akkor, igen, akkor a második részről ről szavazunk, amelyben benne van ez a kifejezés. Mellette ellene elfogadtuk. Jó, akkor a 86-osra térünk hát mellette, ellene. Ezt nem láttam, sajnálom, de ezt most elektronikusan a 86-osról. Megnyitom a szavazást. Tökéletes. Mindenki szavazott. 25 mellette 30-as ellen elutasítva. Tehát akkor a 87-es mellett ellen elutasítva. A 88-as mellett ellene elutasítva. 89-es két részben első rész mellett ellen elutasítva. Második rész mellett ellen elfogadtuk. Akkor a 90-es mellett ellen elfogadtuk. 91-es mellett ellen nem is tudom. Akkor szavazunk elektronikusan. Nem emelik föl a kezüket, sajnálom. Tehát akkor a 90-ről elektronikusan szavazunk. Elnézést kérek, a 91-esről elszavazunk elektronikusan. Zárom a szavazást. Tehát 35-25 ellenében elfogadtuk, akkor a 92-es mellett ellen elfogadtuk. 93-os mellett ellen elutasítva 94-es mellett ellen elutasítva 95-ös mellett ellen elfogadtuk. 96-os mellett ellen elfogadtuk. A 9-es kompromisszum mellett ellene ki van? Elfogadtuk. Akkor áttérünk most a négyes szóbelire két részben mellette. Ellene? elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, elfogadtuk. Áttérünk a tízes kompromisszumra mellette, ellene, elfogadtuk. Áttérünk a 107-esre, hiszen a többi okafogyottá válik mellette, ellene, elfogadtuk. 108-as mellett ellen. Ellenőrzöm. Tehát a 108-asról elektronikusan szavazunk. Nem látom a felemelt kezeket. 108-as. Megnyitom a szavazást. Tehát 28 mellett a 31 ellene elutasítva. 109-es mellett ellen elutasítva, akkor a 11-es kompromisszum három részben, első rész mellett, ellene, elfogadtuk. Második rész mellett, ellen, elfogadtuk. Harmadik rész mellett, ellene, elfogadtuk. Ezen a ponton az összes többi a 118-ig okafogyott lesz, tehát akkor emellett, ellen, Elutasítva. 119-es. Igen, igen. Tehát 119-es mellett. Ellen. Elutasítva. 120-as mellett. Ellen. Elutasítva. Akkor az elektronikus szavazást a 120-asról megnyitom. egy valaki nem szavaz. Tehát 34, 26 ellenében elfogadtuk a 121-es mellett, ellene, elfogadtuk. 122 mellett, ellen, elfogadtuk. 123-as mellett, ellene, elutasítva. 124-es mellett, ellen, elutasítva. Tehát a 125-ös mellett, ellen, elfogadtuk. 126-os mellett, elnézést, 127-es. 127-es. Igen, igen. Mellett, 127-es mellett, ellene, elfogadtuk. 128-as mellett, ellen, korrigálom magam. A 128-as okafogyott, mert elfogadtuk a 127-est. Tehát akkor a 129-esről szavazunk most két részben. Első rész mellett. Ellen. Elfogadtuk. Második rész mellett. Ellen. Elutasítva. Az ötös szóbeli módosító mellett ellene elfogadtuk. 130-as mellett ellene elutasítva. 131-es mellett ellen elfogadtuk. 132-es mellett ellene elfogadtuk. 133-as mellett ellene elutasítva. Tehát itt a 135-ösről két részben szavazunk most a első rész mellett, ellen, elut elutasítva. Elnézést, a második rész, a 135-ös második része mellette, ellene, elfogadtuk. A hatos szóbeli, szóbeli módosító mellett, ellene, elfogadtuk. A 136-os mellett, ellene elfogadtuk. Chiediamo sulla, eh, minden... Akkor következik a 12-es kompromisszumos módosító. Ezzel kapcsolatosan egy két részben fogunk szavazni. Cooperation Strategy részig szavazunk, és aztán a második részben a mondat maradék részét tehát az első részben 27-es bekezdés strategic mellette ellene én azt mondanám, hogy elfogadtuk. Második rész a mondat bekezdés maradik része mellette ellene elfogadtuk. Következik most a 138-as mellette, ellene, elfogadtuk. A hetes szóbeli módosító, itt módosítások történtek, a következő. Az utolsó szavak, prospects of integration into EU, ezeket a European Perspective kifejezéssel cseréljük fel. Hogyha önök egyetértenek, akkor ezzel az apró módosítással szavazunk. Egyetért mindenki? Rendben van. Akkor első része, a hetes módosító első rész mellette, ellene, elfogadtuk. Második rész, ezzel a módosítóval, módosítása mellette ellene tartoz, elfogadtuk. 139 okafogyotta válik. A 13-as kompromisszum itt is van egy apró módosítás hetedik sornál on mutual respect után azt írtam be, hogy and reciprocity Egyetértenek önök ezzel? Mutual respect and reciprocity. Így fog szólni. Egyetértenek, szavazzunk tehát ezzel a módosítással, 13-as kompromisszumos mellette, ellene, elfogadtuk. 140, külön részben szavazunk. Első rész mellette, ellene, Második rész mellette, ellene, elfogadtuk. 147-es mellette, ellene, elfogadtuk. 148-as mellette, ellene, elfogadtuk. 149-es mellette, ellen, elfogadtuk. 150-es mellette, ellene, elfogadtuk. 151-es, okafogyatta válik, 152-es mellette, ellene, elutasítva. 153-as, két külön részben szavazunk, első rész mellette, ellene, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, elutasítottuk. 154-es mellette, ellene, elutasítottuk. 155-ös okafogyatta válik, 156-os mellette, 156-os mellette, ellene. Elnézést kérek, de nem világos. Géppel ellenőrizzük, 156-os. Kérem szavazzanak, mert hogyha nem emelik fel a kezüket, akkor sajnos erre kényszerülünk. Tehát géppel szavazunk, kérem szavazzanak. Ketten nem szavaznak, nem tudjuk miért. 26 ellene, 31 mellett elfogadtuk. 157-es. Ez okafogyotta válik, 158-as mellette ellene, elutasítva a 159-es mellette, ellene, elutasítottuk. 8-as szóbeli módosító mellette, ellene, elfogadtuk. 160-as mellette, ellene, elutasítottuk, 161-es mellette, ellene, elutasítottuk, 162-es mellette, ellene, elutasítottuk, 163-as mellette, ellene, elutasítottuk, 164-es mellette, ellene, elfogadtuk, 165-ös, nem szavazunk róla, mert okafogyatta válik, 166-os mellette ellene elutasítottuk. 167-es, két részben, első rész mellette, ellene, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, elutasítottuk, mondanám én, nem? Akkor ezt ellenőrizzük. Második rész a 167-es módosítónak. Kérem, szavazzanak. egy valaki nem szavaz, lezárom. 33-24 ellenében elfogadtuk. 179-es mellette. Ellene. Elfogadtuk. 168-as mellette. Ellene. Nem, ezt, erről nem szavazzunk. A 168 assal nem szavazunk, mert az ugyanaz, mint a 179-es. Tehát következik most a 169-es mellette, ellene, elfogadtuk. 9-es szóbeli, két részben, első rész mellette, ellene, elfogadtuk, második rész mellette, ellene, elfogadtuk. 170 nem szavazunk erről. Következik most a 173-asra mellette, ellene, elutasítva 174-es mellette, ellene, elutasítva 175-ös mellette, ellene, elfogadva 176 as mellette, ellene, elfogadtuk 177-es mellette, ellene elfogadtuk 178-as, az okafogyotta válik, 180 mellette, ellene, elfogadtuk 181-es mellette, ellene, elfogadtuk, aztán jön a preambulum bekezdések, hármas módosító mellette, ellene, elfogadtuk, két részben a négyes módosító, Első rész mellette, ellene, elutasítva a második rész, mellette, ellene, elfogadva. Ötös, mellette, ellene, elutasítva. 14-es, 18-as mondott az elnök, elnéz. Kijavítja magát az elnök, 14-es kompromisszum mellette, ellene, elfogadtuk. Hetes következik két részben, első rész mellette, mellette, ellene, elutasítva második rész, mellette, ellene, elfogadtuk. Nyolcas, mellette, ellene, elutasítva. Kilences, már kokafogyata válik, tízes, mellette, ellene, elfogadtuk. Tízes szóbeli módosító, mellette, ellene, elfogadtuk. Aztán következik most a 13-as D preambulum pont mellette, ellene, elfogadtuk. 15-ös mellette, ellene, elutasítva. 16-os mellette, ellene, elutasítva. 17-es mellette, ellene, elfogadtuk. 18-as mellette, 19 mell ellene, elutasítva. 19-es mellette, ellene, elfogadtuk. 20-as okafogyatta válik, következik most az 1-es, mellette, mellette, ellene, elutasítottuk. Kettes mellette, ellene, elfogadtuk. Aztán szavazni kell a Költségvetési Szakbizottság véleményét. Egyes mellette, ezt lehet akár nem, nem, ezt külön kell megszavazni. Nos, első budget egyes mellette, ellene, elutasítottuk. Budget 4 mellette, ellene, elfogadtuk. Budget 8-as mellette, ellene, elfogadtuk. Budget 9-es mellette, ellene, elutasítottak. Budget 10 mellette, ellene, elutasítottak. Záró szavazás következik, géppel szavazunk, megnyitom a szavazást, kérem szavazzanak. Chi me questa? Abbiamo ancora tre persone che non hanno hárman még nem szavaztak, annak ellenére, hogy itt van a szavazókártyájuk, nincs, mert rajtuk nem segít semmilyen kávé sem, úgyhogy lezárom a szavazást. 51 mellette, 4-en ellene, egy tartózkodó, elfogadtuk, gratulálok az előadónak. Melyért eh, Kérem, köszönöm szépen, elnök úr. Ahogy korábban már említettem a koordinátorok ülésen, az én frakcióm egy kisebbségi jelentést fog bejelenteni, mert teljesen ellentmond, másképpen gondoljuk a dolgokat, mint ahogy ez a jelentés. A megközelítést gratulálok, mindazonáltal. Köszönöm szépen, mondja az elnök, tiszteletben tartom az ön elképzelését, mi meg fenntartjuk a miénket. Természetesen jogukban áll egy, egy kisebbségi jelentést benyújtani a plenárisan. Következik most a Gáler jelentés, a 2008-as évi mentesítés, harmadik szakasz, egyetlen egy módosító, mellette, ellene, elfogadtuk, géppel szavazunk a zárójelentésben, kérem szavazzanak, megnyitom a szavazást. Van néhány hezitál a kollega még. 50 6 kártya van, 54-en szavaztak, de le kell zárni. 53 mell 50-en mellette, nulla tartozkodó. Nulla ellene, három tartozkodok. Köszönöm szépen, akkor elfogadtuk. Következik most az elnökségi ülés, akkor, amikor majd a nem érdekes